Ezzel ezt a vitapontot is lezárhatjuk. Holnap kerül sor a szavazásra 12 órakor. Áttérünk az utolsó napi rendi pontra. Ez Eszter de Langászony jelentése az Európai Parlamenten belüli hatékonyabb és költséghatékonyabb tolmácsolás felé. Jelentéstevő asszony parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul szeretnék beszélni, és ezt tudatosan teszem. Nem németül, illetve angolul szeretnék eh, felszólalni, illetve más nyelven sem. Nagyon gyakran messze vagyunk a választóinktól, és amikor érdeklődő polgárok, újságírók hallgatnak bennünket, akkor ők is szeretnék ezt a nyelvükön hallgatni. Nagyon fontos a többnyelvűség itt a parlamentben. Én büszke, büszke vagyok arra, hogy 24 hivatalos nyelv van, 28 tagország részéről. Én a fríz nyelvet is birtoklom, és éppen ezért kiállok a kis nyelvek mellett. Az én jelentésemben nem szeretném megingatni azt a jogot, hogy bárkinek joga van a saját anyanyelvén felszólalni. 0,1%-ban hallunk észt felszólalást, és nagy arányban angol felszólalást. Mindenkinek joga van a saját anyanyelvén beszélni. Én nem is ezt szeretném megkérdőjelezni. Az Európai Parlamentben dolgoznak a, a legjobb tolmácsok Európában, és én ezt elismeréssel szeretném megjegyezni. Szükségünk van a tolmácsokra, Hogyha nincs eh, rájuk szükség, akkor azonban nem kell, hogy itt legyenek, és eh, ez esetben költségeket is meg tudunk takarítani. Az európai polgárok értik azt, hogy szükség van a tolmácsok munkájára, munkánkhoz, viszont a teljes nyelvi rezsimre nincs mindig szükség, és ezt nem is tudjuk a polgároknak megmagyarázni. Ez, ez személyenként lebont a 125 eurót jelent naponta. Számos lépés történt, annak érdekében, hogy az egy hétre jutó üléseket jobban lehessen osztani napokra, este 11 óra után ne legyen munka, de nagyon fontos, hogy a költség hatékonyságot, szem előtt tartsuk, és mint említettem, e, este 11 előtt e, lezárjuk a munkát. Az én jelentésem e, néhány pontban megfogalmazza lehetséges intézkedéseket. Az első például az, hogy késő lemondásokat elkerüljük. A delegációs utazások itt 20%-ban kerül erre sor. A késő lemondások költségei akár 5 milliót is elérhetnek évente. Ezeket a költségeket pedig tényleg el lehet kerülni. Tehát uh, ne fizessünk olyan tolmácsolásért, amikor nincs erre szükség. A tolmácsolás ugyanis pénzbe kerül. Nagyon fontos ezt tudatosítani, képviselőkben, a köztisztviselőben és mindenkiben. Vannak javaslataim arra nézve is, hogy ezt a tudatosságot hogyan lehet elérni. Az igény szerinti tolmácsás bevezetés egy további pont, tehát eh, jobban ki kell deríteni azt, hogy milyen nyelvekre van szükség egy adott ülésen, és csak ezeket a nyelveket lehessen igényei. A, a kokobut jobban kell tájékoztatni arról, hogy ezek a költségek hogyan alakulnak. Az európai számvevő széket is kérjük arra, hogy vizsgálja meg a tolmácsolást, ne csak a parlamenten belül, hanem a tanácsban és a bizottságban is. 2005-ben került sor legutóbb egy ilyen jelentésre, és ezt meg szeretnénk nézni, illetve aktualizálni kell ezt a jelentést. Mint említettem, jelentésem számos javaslatot tartalmaz, de még további határozatokra van szükség, költségcsökkentés területén is. Végezetül még egyszer egyértelműen el szeretném mondani azt, hogy a főkövetelésünk a költséghatékonyság, a hatékonyság erősítése, az elnökség döntését évvégéig várjuk, és nagyon sok sikert kívánok addig is munkájukhoz. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük a bátorítást. Két hozzászólás van. Szuika asszony először. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani Delanga asszonynak, a jelentéstevőnek. Javítani szeretnék azon, amit mondott. 23 hivatalos nyelvet említett, de 24 hivatalos nyelv van az Európai Uniónak csatlakozni szeretnék a jelentéshez, támogatom a költségek csökkentését, és azt gondolom, hogy sokkal uh, hatékonyabban kell működnünk. Mivel nemrég csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és lehetőséget kaptunk a nyelvünk használatára, szeretnénk, hogyha a jövőben is felszólhatnánk horvátul. Természetesen nagyon fontos az időbeni lemondás, annak akik egy kicsit lazán járnak el, de ez fontos a megszorítások, illetve a költséghatékonyság miatt. Támogatom a sokszínűséget, a nyelvi sokféleséget, és mint említettem, Horvátország nem régóta tagja az EU-nak, éppen ezért szeretnénk, hogyha jövőben is használhatnák, használhatnák a horvát nyelvet. Ferreira parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Jelentéstevő asszony, ez a jelentés egy további lépés a többnyelvűség megtámadásában. Ezzel a többnyelvűséget támadja. Hatékonyságot szeretnénk teremteni, viszont az elmúlt év költségvetési megszorításait próbálják meg ezzel alátámasztani. Jelentősek voltak ezek a csökkentések, a szolgálatok ezzel rosszabbá váltak, és a képviselők jogai sérültek. Azt gondolom, hogy a hiányosságokat figyelmen kívül hagyja jelentés, amely már most is létezik a tolmácsolásnál, fordításnál vannak olyan ülések, ahol nincsen tolmácsolás, nagyon sok delegációs látogatásnál, és szakbizottsági üléseken sem. Ezt pedig úgy tűnik a is ignorálja. Egy további lépést javasol, további megszorításokat, mi ezt nem tudjuk elfogadni, és nem elfogadható az sem továbbá, hogy ezzel munkahelyeket veszélyeztetünk a tolmácsoknál és a fordítóknál, és az ő jogaik is sérülnek. Azt gondolom, hogy ennek a háznak a jogait tiszteletben kell tartani, és igenis fontos, hogy ezeken a különböző nyelveken tovább dolgozhassunk. Köszönöm, mondja az elnök, ezzel nem csak ezt a mai vitarendi pontot zárok le, zárom le, hanem az ülést is. Holnap kerül sor a szavazásra, eh, holnap délben, a következő ülés pedig eh, szeptember 10-én 2 óra, kedden folytatódik 9 órától, és délután 3 és 23 óra között. A napi rendet pedig elérhetik az Európai Parlament weboldalán. Lezárom ezzel a mai munkát, és jó éjszakát kívánok!